Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, ugyanis a parlament nagyon aktív ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, államtitkárnő. Ezzel lezárom a cigányok helyzetéről szóló vitát a tagállamokban, és a következő napirendi pontra térünk előre felhvom a figyelmét a képviselőknek hogy csak a képviselőcsoportok felszólalásainak adunk helyet és azonnali catch the eye hozzászólásokra ennél a napirendi pontnál nem kerül sor. kezdetben vassiliou biztos asszonynak adom át a szót aki a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének ashton asszonynak a nyilatkozatát mutatja be a kazettás bombák tilalmáról. Uh, Köszönöm, elnök úr! Eston asszony nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kazettás bombák témáját megvitassuk önökkel. Egy ilyen időszerű pillanatban, amikor folytatódnak a tárgyalások az ENSZ keretében, hogy végre ezt a borzasztó fegyvert betiltsuk világszerte. 2010. júliusában az Európai Parlament üdvözölte a közetes bombákról szóló döntés érvénybelépését 2010. augusztus 1-én. Ezek után 2010. novemberében Laosban sor került egy megbeszélésre, és egy cselekvési tervet is elfogadtak ott. Ez egy első lépés volt arra vonatkozóan, hogy támogassák a kazettás bombákról szóló egyezmény érvényesítését illetően a tavalyi találkozó után egy Beirúti találkozóra is sor került idén szeptemberben, és itt az EU egyetemen támogatta az, inté- az nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy a kazettás bombák milyen emberi károkat okozhatnak. 66 tagja van ennek az egyezménynek. 108 állam írta alá az egyezményt. Ez egy hatalmas előrelépés, ami nagyon rövid idő alatt következett be. Azonban nagyon sok cselekvésre van szükség annak érdekében, hogy küzdjünk a legnagyobb gyártók ellen a teljes leszerelési erőfeszítések tekintetében. Sajnálatos módon idén azt láttuk, hogy ez sokkal fontosabb, mint valaha. A fő képviselő asszonyt mélyen aggasztotta a kazettás bombák használata Líbiában a civil lakosság ellen, és Muammar al-Qaddafi fegyveres erőjét arra kérte, hogy ne használjon ilyen fegyvert, illetve semmilyen fegyvert a civil lakosság ellen valamennyi szükséges lépést meg kell tenni, hogy biztosítsuk, hogy a civil lakosságot védik ilyen kazettás bombák használatával szemben, beleértve azok fel nem robbant maradványait is. Ezen a héten pedig tárgyalások folynak Genfben a kazettás bombák használatáról szóló protokollal kapcsolatban. egyes hagyományok, fe, hagyományos fegyverek használatáról szóló egyezmény is kapcsolódik ehhez szorosan. Az EU szilárdan gondolja, hogy a CCW alatt születő bármilyen eszköz megerősíti a nemzetközi humanitárius jogszabályokat. A fő képviselőasszony és jó magam is figyelembe vettük azt a tényt, hogy 2008-2010-ben az Európai Parlament állásfoglalásaiban, illetve az idejében szintén arra biztatta a tagállamokat, hogy írják alá és ratifikálják az egyezményt a kazettás bombákról, és ne kerüljék meg ezt az egyezményt oly módon, hogy a CCW hatos protokollját jóvá hagyják, amely lehetővé teszi a kazettás bombák használatát, ez pedig nem egyeztethető össze az ilyen jellegű bombák, illetve fegyverek használatának tilalmáról. Szilárd meggyőződésünk, hogy ami a folyamatban lévő tárgyalásokat illeti a CCW protokollról, a kazettás bombákról, ilyen tárgyalásoknak ahhoz kell vezetniük, hogy jelentős változások valósuljanak meg, figyelembe véve a katonai és humanitárius aspektusokat is, és ennek összeegyeztethetőnek, illetve kiegészítő jellegűnek kell lenni az egyezménnyel. Azt reméljük, hogy egy ilyen jellegű intézkedés tartalmaz majd eszközöket az együttműködésre, illetve segítségnyújtásra vonatkozóan, és jelentős humanitárius hozzájárulást jelent, illetve tiltja a kazettás bombák használatát, gyártását, szállítását. Ez lehetővé tenné a nemzetközi közösség számára, hogy határozott lépést tegyen a megfelelő irányba, és hogy közelebb kerüljön a humanitárius célkitűzések megvalósításához. Amíg ezt a hosszú távú célt elérjük, az EU-nak aktívan kell csatlakozni ehhez a célhoz, és a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulni ehhez a fontos munkához, annak érdekében, hogy kiemeljük a CCW használatát a nemzetközi humanitárius jogban, és így módon pedig elmondjuk, hogy fegyveres konfliktusok esetében a háborús felek ne választhassák meg szabadon a fegyverek használatát. Humanitárius elveket kell tiszteletben tartanunk. Ezért az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett a kazettás bombák hatásaival kapcsolatban a civil társadalomra, és valamennyi eszközzel felveszi az ellen a harcot. Jól lehet, nem minden EU tagállam részese a kazettás bombákról szóló egyezménynek, határozott az egyetértés abban, hogy az EU-nak szerepet kell játszania abban, hogy az egyezmény humanitárius céljait érvényesítsük hatékony és eredményes segély, segélyezés formájában. Például segítséget kell nyújtani az taposó illetve kazettás bombák áldozatainak. Nem, semmiféle különbséget nem teszünk a kettő között. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon nagy kihívást jelent valamennyi állam számára. Az EU tisztában van azzal, hogy a feladat mennyire bonyolult, mennyire összetett. És készen áll, hogy segítséget nyújtson az államoknak hogy nemzeti terveiket megfelelően végrehajthassák, megfeleljenek az egyezménynek, és biztosítsák a szinergiákat más hasonló nemzetközi eszközökkel. Az EU nagyon elkötelezett amellett, hogy a jogi kötelezettségeket, amelyek az egyezményből fakadnak, valóra váltsák. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen, eh, biztos asszony! és most a képviselőcsoportok részéről fognak szólni hozzánk mindenekelőtt az európai néppárt nevében adom át a szót gahler képviselő úrnak két és fél perc erejéig. jó hogy a parlamentünk ezen állásfoglalás keretében foglalkozik a hagyományos fegyverekről szóló megállapodás negyedik felülvizsgálati konferenciájával, illetve a kazettás bombák tilalmával. Az állásfoglalás egy további parlamenti hozzájárulás ahhoz, hogy humanitárius erőfeszítéseinket folytassuk a hagyományos leszerelés és fegyverzet ellenőrzés kapcsán. Két fő követelés van itt, amelyet amely felszólítja a főképviselőt és a tagállamokat arra, hogy tartsák magukat a kazettes bombákkal kapcsolatos megállapodás fő kijelentéseihez, és a világszerte való betiltásukhoz ezeknek a fegyvereknek. Ez egy katonai érv, a politikai humanitárius érvel szemben katonai szempontból tekintve a kazetás bombáknál az egyik leghagyományos, leghatékonyabb hagyományos fegyverről van szó, amely nagyon hatékony, politikai célokat követ ezzel, az infrastruktúra rombolás vagy egyéb célok érdekében. Ez a katonai szempont. A humanitárius szempont viszont kicsit elmaradt emögött, és a világszerte való elterjedés ennek a fegyvernek ö, folytatódott. A fatális problémája ezen kazettás bombáknak az, hogy az alkalmazásuk homonitás szempontból nem elfogadható, olyan célpontokat is sújt, amelyek ö, nem ö, tervezettek, 15%-ban is akár, és ezen magas arány láthatjuk a líbiai társadalomnál is. Eston asszony már áprilisban beszámolt erről, amikor is a Gaddafi erők ellen alkalmaztak kazettás bombákat. Tehát ez világos fenyegetést jelent a polgári lakosság számára a konfliktus utáni helyzetekben is, hiszen a fel nem robbant bombák továbbra is problémát jelentenek, a humanitárius fenyegetés tehát mindenféleképpen ellene hat a gyors ö, ö, helyreállításnak, ö, felépítésnek, éppen ezért ö, nemzetközi szinten a kazetes bombák tilalma szorgalmazandó, és az EU, valamint a tagállamok ennek érdekében szállnak síkra. Jó tehát, hogy az EU er-, intézkedéseit erősebben alkalmazza a harmadik országok vonatkozásában is, és ezen fegyverek negatív humanitárius kihatásait ezáltal csökkenti. Köszönöm. Dankeschön, Herr Gáler, and now, és most Gualtieri képviselő úr következik a szocialisták és demokraták nevében két és fél perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan Geller kolléga is kifejtette, a kazettás bombák szörnyű halálos fegyvert jelentenek a polgári lakosság számára. Tiltásuk, tehát a humánus érzület küzdelme, a parlamentünk hosszú ideje küzd ezért. Az oszlói egyezmény hatályba lépése fontos sikert jelentett, de ma kevés egy év után, egy évvel ezután mégis vannak veszélyes kísérletek hogy ezt az egyezményt kiüresítsék egy kiegészítő jegyzőkönyvvel a hagyományos fegyverekről szóló megállapodáshoz. Erről vitáznak majd ezekben a napokban Genfben, és ez újra legitimizálná a kazettás bombák használatát. Itt egy olyan jegyzőkönyvről van szó, amelyet nem lehet aláírni, nem szabad aláírni azok részéről, amelyek akik már az oszló egyezmény részes felei, mert ahogyan a biztos asszony is elmondta, ez nyilvánvaló ellentmondásban áll az egyezménnyel és veszélyes spirált nyitna meg más országok számára is, amelyek továbbra is gyártani, raktározni akarják az ilyenfajta bombákat, valamint használni őket. És egy nagyon súlyos precedenst jelentene a nemzetközi jog megsértését illetően az, hogy a jegyzőkönyv javítaná a helyzetet, mert ez azt, azok az országok is aláírnak, amelyek nem részes felei az oszlói egyezménynek, hát ez teljes a hiú remény, és ezt hallhattuk Eston főképviselő asszonytól is a lehető legvilágosabb szavakkal és félértés nélküli szavakkal. A hatodik jegyzőkönyv aláásná az egyezményt, lehetővé tenni, a 80 után gyártott kazettás bombák használatát, amelyek nagy többségben vannak, egy hosszú átmeneti időszakot tenni lehetővé, bizonyos kazettás bombák típusait lehetővé tenni, amelyek veszélyessége a polgári lakosság számára nagyon magas és nem lenne világos kötelezettség az egyes országok által raktározott kazettás bombák megsemmisítésére vonatkozóan. Elengedhetetlen tehát, hogy a tagállamok ne támogassák ezen jegyzőkönyv hatályba lépését, és a főképviselő pedig tegyen mindent az, meg mindent azért, hogy valamennyi EU-s ország világos és egységes irányvonalat foglaljon el, annak érdekében, hogy véglegesen betiltsák a kazettás bombákat. A közös állásfoglalás, amelyet el akarunk fogadni, egy nagyon fontos politikai üzenetet küld ebben az értelemben, és hogyha ezeket teljes, ezt az állásfogást remélhetőleg nagy többségében és teljességében elfogadjuk majd. Köszönjük szépen, most pedig eh, Sáké képviselő nő következik. Két perc áll rendelkezésére a liberálisok és a demokraták nevében. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, kollégák, biztos asszony. Teljesen egyetértek az előző két hozzászólóval. Együtt dolgoztunk a állásfoglalási indítványon. 2010-ben lépett érvényben az említett egyezmény, és a legtöbb tagállam belépett. Nagyon fontos betiltani ezt a fegyvert, ugyanis borzasztó és diszkriminációmentes kárt okoz minden lakos számára de sajnálatos módon egyes tagállamok azt gondolják, hogy biztonságok szempontjából, illetve gazdaságok szempontjából fontosak a kazettás bombák. Nyilván a biztonságosság fontosságát nem fogom megkérdőjelezni, de biztosan lehet kevésbé káros módon is biztosítani ezt. A használaton kívül ott van a kereskedelem problémája. Líbiában használtak ilyen fegyvereket, és úgy tűnik, hogy néhány tagállam biztosított Líbia számára ilyen fegyvereket. A hatos jegyzőkönyv az egyes hagyományos fegyverek használatáról, ez nem, össze, ez nem összeegyeztethető az egyezmény többi részével, sőt, a kazettás bombákról szóló egyezményt aláássa. A kazettás bombák használatát illetően tiltó tevékenységre van szükség. Az EU-nak nyomás kell gyakorolni a tagállamokra, a tagjelölt államokra, hogy tiltsák be a kazettás bombák használatát. Nekünk példát kell mutatnunk valamennyi tagállam részéről. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselőnő. Most Lunácsek képviselőnőnek adom meg a szót másfél perc erejéig. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Teljes mértékben egyetértek azokkal a kollégákkal, akik előttem szóltak. Ezek a kazettás bombák a lehető legkegyetlenebb bombák. Mi történik akkor, hogyha oda megy egy gyermek, és mit sem sejtve megfog egy ilyen bombát, és ez a bomba akár a test, bizonyos testrészeit is teljes mértékben elpusztíthatja. A kazettás bombák 60%-ával olyan esetben történnek a balesetek, amikor a, az érintettek valamilyen teljesen polgári tevékenységet végeznek. Az oszlói egyezmény, a 2008-as oszlói egyezmény rendkívül jó, és remélem, hogy ezt minél többen aláírják majd. Egyelőre ez az egyezmény veszélyben van, Genfben most folyik az ENSZ jegyzőkönyvek felülvizsgálata, és vannak olyan aláírók, akik szeretnék a hatos jegyzőkönyvet egyszerűen felhigítani. Vannak olyanok, akik ezeket a humanitárius szabályokat szeretnék felhigítani és gyengíteni. Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság és a főképviselő asszony is nagyon egyértelműen foglalt állást. Szeretnék köszönetet mondani mind az öt frakció képviselőinek, akik ezt a nagyon jó állásfoglalást elkészítették. Köszönöm az együttműködést, és meg vagyok győződve arról, hogyha az Európai Parlament egységes hangon szól, és hogyha Ketrin Ashton is segít nekünk, akkor Genfben meg fognak minket hallgatni, és reméljük, hogy egyre több tagállam írja majd alá ezt a jegyzőkönyvet, és ezt a szörnyű fegyvert be tudjuk tiltani. Köszönöm. Szépen az egységes európai baloldal nevében Lőzing képviselőnőnek adom át a szót. Köszönöm szépen. Frakcióm a GUE nevében üdvözlöm a remek frakción átnyúló együttműködést és a többségi támogatást a közös állásfoglalás mellett a kazettás bombák használatának ellenében. Az állásfoglalás fontos erős jelzés, ezen gyilkos fegyverrel szebben. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kazettás bombák az egykori Jugoszláviában, Irakban, Afganisztánban is felhasználásra kerültek, és emlékszem arra, hogy az EU tagállamok részéről is nincs indoklás amellett, hogy ezt a fegyvert továbbra is alkalmazzuk, tároljuk vagy gyártsuk. Semmiféle indok nincsen, sem a védelem, sem a határok biztosítása. Sürgetően felhívom valamennyi tagállamot, hogy az új hatos jegyzőkönyv szövegét a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos egyezmény keretében ne támogassa, ez egy drámai visszalépést jelentene. Ez a szövegtervezet megtiltja, és ezt nem mondhatjuk elég világosan, hogy az 80 előtt gyártott kazettás bombákat alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az eddig ö, gyártott bombákat továbbra is fel lehetne használni a jövőben. Ezt nem fogadhatjuk el. A Kazettás bombák tilalmát kimondó megállapodás, amely 2010-ben lépett hatályba, valamennyi kazettás bombát betiltja, és ez kell, hogy legyen a mérce. Köszönöm szépen. Igen, végére értünk. Hölgyeim és uraim, a hozzászólásoknak, és most visszaadom a szót Vassziliu biztos asszonynak. Kérem, szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek az elmondottakért, és hogy lehetőséget adtak erre a kulcsfontosságú vitára. Beszélhettünk a kazettás bombák humanitárius kérdéseiről, és az Európai Unió a kötelezettségei mentén fenn kell, hogy tartsa a tilalmat ezekre a bombákra, illetve az egyes hagyományos és nem hagyományos nemek egyezményének megfelelően kell, hogy eljárjon. Fontos, hogy folytatódjanak az erőfeszítéseink, és további aláírók, részes felek csatlakozzanak, illetve hogy a gyakorlatban végrehajtsuk a rendelkezéseket. Az EU a továbbiakban is nemzetközi együttműködést, illetve segítségnyújtást biztosít, áramvonalasítva a tevékenységeket a kazettás bombák ellen, és együttműködést alakítva ki ezen a szakpolitikai téren. Az EU tisztában van ennek a feladatnak a bonyolultságával, összetettségével. Az egyezmény, illetve ilyen intézkedési terv keretében a pénzügyi forrásokat, illetve politikai vállalásokat is biztosítani kell. Az EU készen áll arra, hogy támogassa az államok ezen erőfeszítését. Köszönöm szépen. Szépen hölgyeim és uraim tisztelt képviselőtársak! ezzel véget ért a mai ez a napirendi pont hat állásfoglalási indtvány érkezett hozzánk a vita lezárására.